Good morning! Üdvözlök mindenkit! Portugálul fogom folytatni, úgyhogy kérem vegyék fel a fejhallgatókat. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, különösen a Nemzeti Parlamentből érkezett kollégákat, és a jogi szakbizottság eh, tagjait. Itt egy közös ülést szerveztünk eh, a két szakbizottság eh, képviselőinek részvételével, és ha nincsenek kifogások, akkor elfogadottnak tekintjük a javasolt napirendet, és akkor a kettes pont az elnök közleményei. Nincsenek közleményeim, és akkor ezzel rá is térhetünk a hármas napirendi pont. Véleménycsere Régner asszony és Kratza asszony jelentéséről, mégpedig eh, a nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében címmel. Peço desculpa, vou dar a palavra a... Elnézést kérek. Mielőtt a jelentéstevőnek megadom a szót, Régner asszonyt szeretném üdvözölni, mint társelnököt az ülésen. Úgy tűnik, hogy a hozzászóló mikrofonja nem működik. Das ganz einfach. Unkompliziert. So. No, no, das geht schon. Oh, voilà. Sehr geehrte Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most már működik a mikrofon, szemmel láthatóak. A jogi szakbizottság nevében szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni. A mostani meghallgatást a két szakbizottság, a nőjogi és a jogi szakbizottság eh, együttesen szervezésének nagy jelentőséget tulajdonítunk. Itt eh, egy olyan anyagról van szó, ami az igazgatótanácsokban és a nem ügyvezetői igazgatói pozíciókban a nemek közötti egyensúlyt helyezi előtérbe a tőzsdényjegyzett cégek esetében. Azt hiszem, hogy ez az anyag nagyon fontos, nem csak az EP-ben folyó vita szempontjából, vagy a tanács vitája szempontjából, hanem a nemzeti parlamentek szempontjából is az egyes tagállamokban. És ez az oka annak, hogy a két szakbizottság együttesen készít egy jelentést, jogalkotási jelentést, és ezért nagy érdeklődéssel szeretnénk meghallgatni az önök véleményét, és ezeket a szempontokat is megvitatni. A keretekről néhány szót. A közleményben már megkapták az információt, az eljárásra vonatkozóan itt egy a megbeszélést követően egy informális szendvics ebéd keretében tovább foglalkozhatunk a témával az 51-es cikk amiben tehát egy közös jelentésről van szó. Ezen a héten egyébként, pontosan holnap a jogi alapról történik szavazás, a hét végén pedig a tanács ülésezik, tehát ma tudatosan választottuk ki ezt az időpontot, hiszen ez gyakorlati és politikai szempontból is nagyon releváns, hogy erről a témáról véleményt cseréljünk, illetve tovább folytassuk a munkát és akkor most eh, a női jogi szakbizottság jelentéstevőjének, eh, Kratza asszonynak szeretném megadni a szót. Az anyag alapján, a munkaanyag eh, alapján készül majd el a végleges jelentés. A munkaanyagot mindenki meghatol, és néhány kérdést ezzel kapcsolatban szeretnénk megvitatni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Nőjogi Szakbizottság nevében, aminek társ jelentés tevője vagyok, szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy itt tapasztalatot, véleményt cserélhetünk, megismerhetjük a nemzeti parlamenti kollégák véleményeit. Ezt az elvet mi nagyon fontosnak tartjuk, nevezetesen, hogy a szakpolitikák egyaránt megvalósuljanak európai és nemzeti szinten. Ez a kérdés az európai növekedési igazságszolgáltatási stratégia számos elemét érinti a belső piac megteremtésével és a nemek közötti esély egyenlőséggel is fontos kapcsolatot mutat. Ez a javaslat nem a semmiből került elénk. A az igazgató tanácsokban, a vállalati igazgató tanácsokban való egy kiegyensúlyozott részvétel és képviselet az európai esélyegyenlőség politikájával szorosan összefügg. Egy ország gazdasági életében ez különösen fontos, hogy a nők is részt vegyenek a döntéshozatalban, és ezek alapvető pillérét képezik a nemek közötti esélyegyenlőségnek. A hatékonyság és az eredményesség is javulhat ezáltal a gazdaságban, a társadalom társadalmi élethez is hozzájárul, és a cégek is hatékonyabban működnek. Már a 90-es években a parlament ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok számára az egyenlő képviseletre vonatkozóan. Ezt azért hangsúlyozom, mert világosan kell látnunk, hogy ez a kezdeményezés egy olyan folyamat eredményeként jött létre, ami már hosszú időre tekint vissza, de egyelőre még nem hozott sikereket az Európai Egyenlőségi Stratégia keretein belül is nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a kérdésnek. 2011-ben a parlament megszavazott egy jelentést, aminek én voltam a jelentés tevője, arra kérve az Európai Bizottságot, hogy ne halogassa tovább a jogalkotási javaslatot ezen a területen. Tehát annak ellenére, hogy az egyes tagállamokban is történtek kezdeményezések, illetve nagyobb és kisebb vállalatok is kezdeményeztek ilyen jellegű lépéseket az egyelő képviselet érdekében, az eddigi előre lépések elmaradnak a vártaktól. És ennek következtében az erőfeszítések is széttöredeztek. Tehát nem alakult ki egy egységes belső piac. Ugyanakkor ez a dolog akadályozza a mobilitást is, a vállalatvezetők számára nem teszi lehetővé ugyanazokat a lehetőségeket férfiak és nők számára. A vállalatok most egy kereszt úthoz értek el, nyilvánvalóan arra az az érdekük, hogy minél inkább kiaknázzák a munkatársaik képességeit, ez adhat versenyelőnyt számukra is. Egyet értünk a bizottsággal abban, hogy jogszabályra van szükség, ami közös keretet teremt minden tagállam fellépése számára. Tudom, hogy nincs sok időm, de még két-három pontot szeretnék kiemelni, az irányelvvel kapcsolatosan, hogy egy keretet adjunk a későbbi vitának. Az irányelv elismeri és tiszteletben tartja az arányosságot és a szubszidiaritást. Ezt mindenféleképpen fontos kiemelni, hiszen itt a nemzeti parlamenti képviselők vannak velünk, és nyilvánvalóan az ő érdekük a saját nemzeti igazságszolgáltatási rendszer megvédése. Az irányelv közös célokat fogalmaz meg a tagállamok számára, hogy bizonyos kvótákat valósítsanak meg a vállalatokban. 2020-ig ez 40 százalékot jelent az igazgató tanácsokban, tehát 40 százalékban képviseltetnék magukat a nők az igazgató tanácsokban. A tagállamok számára ez jogot is teremt arra, hogy a saját tempójukban valósítsák ezt meg. Továbbá hangsúlyozza, hogy egy új folyamatnak kell megkezdődnie párhuzamosan a vállalatok helyes vállalat irányítási gyakorlatával. Az igazgató tanácsi tagok jelölését átlátható módon kell megvalósítani, ugyanis az átláthatóság hiánya sokkal hátrányosabban érinti a nőket. Az új vállalat irányítás értékeinek közösen kell megjelenniük és megvalósulniuk minden tagállamban. De ez végül is a vállalatokon múlik, és a tagállamokon, hogy hogyan valósítják mindezt meg, minden, mindezen kritériumokat. Ez nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy egyes tagállamokban más és más igazságszolgáltatási rendszerek működnek, ami pedig a válságot illeti. Nyilvánvalóan nem akarjuk tovább terhelni mindenféle bürokratikus eljárásokkal a vállalatokat. Az irányelv a nem ügyvezetői pozíciókra vonatkozik. Tehát nem írja elő kötelező jelleggel, hogy más struktúrát kell a vállalatoknak kialakítaniuk, ezt nagyon fontos hangsúlyoznom. Úgy gondoljuk, hogy a megvalósítása az irányelvnek nem lesz hatással azokban a tagállamokban, ahol már van ilyen jellegű jogszabály, ugyanakkor viszont ösztönzőleg kíván hatni azokra, akik már úgy döntöttek, hogy ilyen irányú lépéseket tesznek a döntéshozatalban az esélyegyenlőség érvényesítésére. Ezeknek a vállalatoknak nem kell félniük ettől az irányelvtől, ez pusztán egy keretet teremt számukra is. Kötelező célt fogalmaz meg, de ugyanakkor lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az eszközöket saját belátásuk szerint válasszák meg. Egyes tagállamok messze menőleg támogatják ezeket a célokat, és az irányelv ebben jelent számukra egy eszközt. A jelenlegi irányelvvel kapcsolatosan végeztem némi kutatásokat, erről az irányelvről két évvel ezelőtt szavaztunk, és meg vagyok győződve, hogy csak azok a tagállamok, amelyek nem törődnek az esélyegyenlőséggel, tarthatnak okkal ettől az irányelvtől. Ugyanis ez az irányelv lehetőséget jelent, és egy keretet 2020 előtt, hogy bizonyos intézkedéseket megvalósítsanak, amelyeket szükségesnek ítélnek a célok elérése véget. Ugyanakkor viszont meg kell nézni, hogy az igazságosság, az átláthatóság terén mit értek el. Az Európai Parlament támogatja ezt az elvet, itt az érdemek alapján kell, hogy a jelölések történjenek, és támogatni kell a női jelölteket ilyen pozíciókba, ugyanis ők egyelőre nem rendelkeztek megfelelő feltételekkel, és nem azért, mert nem képesek, vagy nem elég tehetségesek, hogy igazgató tanácsokban működjenek. A mi célunk tehát az, hogy az arra rátermett nők, akik a kritériumokat teljesítik, kellően ambiciózusak, és hajlandók igazgató tanácsi funkciót betölteni, ne nézzenek szembe semmiféle akadálya. Köszönöm szépen a figyelmüket, és különön köszönöm, hogy meghívást kaptam mára, és biztos vagyok benne, hogy a vita során meg tudjuk beszélni az irányelvvel kapcsolatos összes kérdést. Köszönöm szépen, Kráca asszony. Most pedig akkor megadom a szót a következő társjelentéstevőnek, Regner asszonynak, aki a jogi bizottság nevében fog szólni. Parancsoljon! Köszönöm szépen mielőtt társjelentéstevőként szót kérek. A jelentés nagy lendülettel készült el, és a vitához még annyit szeretnék elmondani a programmal kapcsolatosan, hogy a következő terveztő Kraca asszony készítette a munkaanyag egyik részét, amit jelentésként adott elő. Én ezt fogom kiegészíteni, majd az állásfoglalás más szakbizottságban ülő megfogalmazói is elmondhatják az álláspontjukat, és utána a tisztelt képviselőknek adjuk meg a szót a tíz nemzeti parlament részéről, így folytatnánk le a vitát. Itt önök elsősorban azért jöttek el, hogy a saját álláspontjukat ismertessék, és azért választottuk ezt az eljárást, mert az EP eddigi munkáját szeretük volna először bemutatni, és utána meghallgatni kiegészítésképpen a nemzeti álláspontokat, amiről majd vitát tartunk. Tehát ami az én részemet illeti a munkaanyagban. Először is a jogi alapot illetően, mint ahogy már elhangzott a bevezetőben, holnap fog szavazni a jogi szakbizottság, mint illetékes szakbizottság. A jogi alap az Európai Bizottság javaslata, a 157-es hármas szakasz. És véleményem szerint ez egy kiegyensúlyozott, megfelelő jogi alap, itt az igazgató tanácsokhoz való hozzáférésről van szó, vagy az abban való részvételről, és ehhez képes szerintem jól sikerült kiválasztani a jogi alapot, és ez maga után vonja az együttdöntési eljárást, mint ahogy említettem, holnap lesz a végső szavazás erről a szakbizottságban. Ami pedig az egyenlőtlenségi kérdéseket illeti, az kiinduló pont pontot Kratopoulos asszony már említette. Itt megle- megdöbbentően alacsony a nők aránya az igazgató tanácsokban, és az európai közösségek szerzről szóló szerződésben is megfogalmazódik a nemek közötti egy- esélyegyenlőség célja. Ez egy alapelv, tehát az egyenlő bánásmód a szerződésből fakad. Ha megnézzük a tényleges helyzetet az egyes tagállamokban, akkor láthatjuk, hogy ez a cél egyelőre még nem teljesül. Az Európai Bizottság a compliance szabályok révén is megkísérelte a répát elhúzni, a mézes madzagot elhúzni a tagállamok orra előtt úgymond, és éppen ezért ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy megismerjük az egyes tagállami eljárásokat, gyakorlatokat. Itt konkrétan Franciaország, Olaszország és Belgium az a három tagállam, ahol kötelező célok érvényesülnek szankciókkal, tehát ez már egy előrelépésnek értékelhető. Más tagállamok, más intézkedéseket alkalmaznak részbeni kötelező érvényel. Ami a munkaanyagot illeti, a hatályt kell közelebbről megvizsgálni, és az Európai Bizottság egyelőre csak a tőzsdén jegyzett vállalatokra szorítkozik a javaslatában. Természetesen felvetődik a kérdés, hogy nem, lehetne, nem lenne észszerűbb kisebb vállalatokat is bevonni a hatályba, ugyanis én osztrákként elmondhatom, hogy a 10-20 főt foglalkoztató vállalatok minősülnek nálunk kis vállalatoknak, miközben az európai definíció sokkal nagyobb létszámban húzza meg a határt. Tehát esetleg őket is be lehetne vonni a hatályba. Egy további kérdés a kötelező érvény. Az Európai Parlamentben még tovább kellene finomítani a munkát, és további vitára van szükség. Annak érdekében, hogy a bizottság egy átlátható és megfelelő kiválasztási eljárást tudjon letenni az asztalra. A 40 százalék egy meglehetősen ambiciózus cél, a harmadik nagy témacsoport, amiről szeretnénk itt eszmét cserélni, a szankciókkal kapcsolatos. Már elhangzott, hogy azokban az országokban, ahol valóban jól választották meg a szankciókat, például Franciaországban a felügyeleti, a felügyelőbizottsággal kapcsolatosan, vagy Belgiumban az elretentő intézkedések, vagy viszonylag magas pénzbírságok, mint szankciók. Tehát olyan szankciókat kellene kiválasztani, amelyek egyrészt ösztönzőleg hatnak a célok elérése tekintetében, és a közbeszerzésekre is gondolnunk kell, ami szintén egy fontos ösztönző lehet ahhoz, hogy a nemek a bizottságokban, illetve nem ügyvezetői pozíciókban a kiegyensúlyozott képviselet érvényesüljön. Természetesen ezeket a célokat az egyéb szakbizottságokban is érvényesíteni kell, mégpedig egy megfelelő ütemterv szerint, amiről egyelőre még folyik a vita, és talán ősszel tudunk majd ez, erről szavazni a szakbizottságokban és a plenárison is. Ez egy meglehetősen komoly célkitűzés, és jó lenne, hogyha ez a jogalkotás a jelenlegi ciklusban lezárulhatna. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a frakciók közötti megállapodásra épülne ez a célkitűzés. Mi készek vagyunk konkrétabban előkészíteni munkát, illetve önökkel, a nemzeti parlamenti képviselőkkel is tovább folytatni az eszmecserét. Köszönöm szépen. Regner. Köszönöm szépen, Végner asszony. Most pedig szeretném megadni a szót Sovan Guardian az úrnak, aki a bizottság képviseletében érkezett hozzánk. Much. I would like... Köszönöm szépen, jó napot kívánok! És először is szeretném az Európai Parlament nőjogi és jogi szakbizottságának, hogy megszervezték a jogszabályalkotók párbeszédét a Nemzeti Parlament képviselők részvételével akik hál' Istennek elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak ma közöttünk. Nagyon fontos, ugyanis a közvetlen kommunikáció e témában is a nemzeti parlamentekkel. Másodszorban köszönöm a két előadónak, Kracat Cagaropulu asszonynak és Regner asszonynak, hogy ilyen pragmatikusan közelítenek a témához és a munka dokumentum elkészítéséhez, amikor is az európai parlamenti vitát készítették elő. Az Európai Bizottság tavaly évvégén tette meg jogalkotási javaslatát, és mivel több mint hat hónap telt el a javaslat benyújtása óta, nem, úgy vélem, hogy nem kell a javaslatunk tartalmát részletesen felvezetni, de hangsúlyoznám, most megragadva az alkalmat, hogy itt vannak a nemzeti parlamenti képviselők, hangsúlyoznám ennek a javaslatnak egy fontos összetevőjét, mégpedig azt, hogy mennyire hangsúlyoztuk, hogy átláthatóan határozzák meg a munkáltatók azokat a kritériumokat, amelyek alapján a, a, az igazgató tanács vagy felügyelő tanács tagjait választják ki, illetve milyen eljárás alapján választják ki eh, az IT eh, vagy FB tagokat. Szerintem ez az átlátható kritériumrendszer már egy nagyon fontos előrelépés, és korábban ez egy komoly akadálya volt annak, hogy eh, megfelelő képesítésekkel rendelkező nők is minél nagyobb számban szerepeljenek az európai cégek ITFP tagságában. A második dolog, amit hangsúlyoznom kell, a jogalkotási javaslat fontos eleme, az az a rendszer, amelynek a célja az, hogy az érdemek alapján kerülnek elbírálásra a jelentkezők, tehát valóban az érdemek alapján nevezzék ki ITFB tagoknak a nőket. Az, hogy prioritást élvezzenek a női tagok, az ne csak és kizárólag azon múljon, hogy nőkről van szó. Are capable to meet the qualification. Alapvetően megfelelő képesítésekkel, tapasztalatokkal, képzettséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ITFB tagok lehessenek. Ettől nem lehet eltekinteni csak azért, mert nőkről van szó. Nem ezt akarjuk. Ma itt a tisztelt nemzeti parlamenti képviselőkkel folytatunk eszmecserét, ezért mindenképpen hangsúlyoznom kell azt, hogy jogalkotási javaslatunk e, felel az arányosság és a szubszidiaritás jól ismert elveinek. Elsőként elmondanám én is azt, ami dióhéjban már elhangzott tulajdonképpen az imént, mi szerint a nemi esélyegyenlőség a döntéshozatalban és a cégvezetésben nem egy új elképzelés európai szinten. A nemi egyenlőség az Európai Unió alapszerződésében lefektetett alapelv az elejétől fogva itt van velünk, és igenis az Európai Unió szintjén eh, meglévő kompetenciáról van szó, ami a eh, a szubszidiaritási elv esetleges megsértésével kapcsolatos aggodalmakra egyértelmű választ ad. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az Európai Unió egy régi kompetenciáról, köréről van szó, az elmúlt évtizedekben viszonylag kis javulást tapasztaltunk. Itt utalnék röviden a legfrissebb statisztikákra, amelyek szerint az ITFB tagok között 15,8% a nő. 2012. októberéről beszélünk. Az elmúlt év során a legtöbb uniós tagállamban javult a helyzet, kivéve hármat. Ez egyrészt azt mutatja, hogy van még bőven mit, min javítanunk, és hogy milyen lassan, eh, lassú a javulás Európa szerte ez ügyben. Felmértük a helyzetet, és eh, figyelembe vettük, hogy minden tagállamban más volt a kiindulási pont, tehát más arányról indultak, mint mondjuk a szomszédos országban, és hogy a tagállamok más és más eszközökkel próbálják ezeket az eszközöket adott eset, ezeket a problémákat adott adott esetben orvosolni. Éppen ezért fontos, hogy olyan rugalmas eszköztárat adjunk a tagállamok kezébe, itt a 8-as cikkre gondolok, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti sajátosságokhoz igazított megoldások ugyanolyan hatékonyak és célvezetőek lehetnek, mint amit az Európai Bizottság javasol. Éppen ezért átmenetileg például az átláthatósági elvárást fel lehet függeszteni akkor, hogyha valóban bizonyíthatóan működnek a tagállami nemzeti sajátosságokra épülő megoldások. Rámutatnék arra is, hogy már a nemzeti parlamentek a szubszidaritási elvnek való megfelelést vizsgálhatták, és ennek az eljárásnak a szubszidaritási ellenőrzési eljárásnak alapvetően pozitív volt az eredménye. Összesen 18-54-es arány, a szubszidiaritási fenntartás 18-54-es arány nem került elérésre, tehát a nemzeti parlamentek többsége szerint a szubszidiaritás és arányosság elvét nem sérti jelen javaslatunk. Végezetül, ha megengedik, szólnék pár szót arról is, hogy az arányosság e, elvével kapcsolatos aggodalmak megalapozottak-e, vagy sem. Tesen az arányosság elvét e, szem előtt tartva jártunk el, ezt komolyan vettük ezt az elvárást. Éppen ezért a jogalkotási javaslatunk, tehát a törvényjavaslatunk rugalmasságát e, úgy lőttük be, hogy az aggodalmak annak eleget tegyünk, tehát csak azon cégek e, e, FB vagy IT tagságára vonatkozik a hatája, amelyek tőzsdén jegyzett cégek, tehát így a kis és közép vállalkozások nem esnek a hatály alá. Miért? Azért, mert úgy véljük, hogy a nagyobb cégeknek e, a felépítése és az erőforrásai jobban alkalmasak arra, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, a felvételi e, folyamat és kritériumok átláthatóságát könnyebben tudják biztosítani, mint egy kisebb cég. Javaslatunk e, a felügyelőbizottsági és igazgató tanácsi e, tagságra is vonatkozik, ugyanakkor természetesen figyelembe veszi, figyelembe veszi a kettő közti különbséget. Az egyikben 40%-os célt lőttünk be az évtized végére, amelyet egyébként már az irányelv is lefektet, és amely, ha minden igaz, kötelezővé, kötelező érvényűvé válik, amint az irányelvet a tagállamok átültetik a nemzeti jogba. Az igazgató tanácsok esetében pedig úgy döntöttünk, hogy a kötelező cél vagy arány megállapítása leginkább legyen a tagállam, vagy még inkább az érintett cég döntése. Az irányelv tehát az IT tagsággal kapcsolatban csak azt követeli meg az érintett cégektől, hogy vállalják nyilvánosan, hogy az IT tagság tekintetében javítanak a nemek arány. arányossági elvek kapcsolatos aggodalmak úgy érezzük, hogy éppen ezért nem megalapozottak, mert a tanácsban, a parlamentben is többször elmondtuk, hogy egy automatikus lejárati záradékkal kiegészítjük ez az úgynevezett naplemente eh, klauzula, amely szerint, hogyha bizonyos feltételeket teljesítenek, akkor eh, a beérkező tagállami beszámolók alapján az Európai Bizottság elemzi a helyzetet, és a vonatkozó irányelv eh, hatáját ezzel indokolt esetben megszüntetheti, tehát élvényessége lejárna. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy párbeszédet folytathatunk a jelenlévő tagállami képviselőkkel, akiket nagy tisztelettel arra kérek, hogy egyrészt ezt a témát a nemzeti parlamentekben, az országgyűlésben tűzik ők is napirendre, és hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a nemies egyenlőség nem csak a közéletben, hanem a gazdasági életben, a gazdasági döntéshozatalban, és főként a cégvezetésben is ehm, megjelenjen, és kérem még egyszer nagy tisztelettel önöket arra, hogy az Európai Bizottság tavaly ehm, benyújtott ehm, javaslatát nak tekintetében lobbizzanak a nemzeti kormányzatnál, a kormánynál, hogy a tanácsban szavazzanak a jogalkotási javaslat mellett. Köszönöm, ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Köszönjük Csobánú Dordea úrnak. Most pedig megadom a szót következő hozzászólóként a Polin Moró asszonynak az írsoros elnökség a tanács képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem ma a tanács nevében erre a vitára. Nagyon fontos a tanács számára, illetve a parlament, hogy a parlamenttel együttműködjön a jogalkotási folyamatban, és nagy örömmel hallgatom meg az önök véleményét. Az ír elnökség a szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoportban négy alkalommal foglalkozott ezzel a témával. Én voltam az elnök ezeknek az üléseknek, és a valamennyi valamennyi tagállam részt vett a vitában. A vita során a munkacsoportban széles körben támogattuk a javaslat célját, tehát, hogy a nők részvételét megnöveljük a lehető legmagasabb szintű döntéshozatalban. Azonban eltértek a vélemények arról, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt. Egyes küldöttségek támogatták a bizottság álláspontját, és számos már pozitív lépéseket tett ebben az ügyben nemzeti szinten. Ahogyan ezt megmut- korábban rámutattunk, ennek nagyon bátorító eredménye is voltak. A hatásvizsgálatból, amelyet a bizottság készített, a munkacsoport azt is megállapította, hogy vannak olyan vállalatok, amelyeknél a nemek kiegyensúlyozott arányban vesznek részt, és nagyon sikeresek voltak ezek a kezdeményezések. Voltak azonban egyes országok, amelyek úgy vélték, hogy a szubszidiaritás elvét megszegik ezzel a fajta beavatkozással. Volt egy olyan csoport, amely egy önkéntes megoldást dolgozott ki, így módon a tagállamok maguk dönthetnének szakpolitikájukról. A javasolt irányelv megpróbálja az alul reprezentált, női nem által képviselt magas szintű pozíciókat megemelni, akár egy 33 os 33 os arányt elérni ezzel. Ahogyan megemlítették, és ez egyébként a vitákban is felmerült a munkacsoportban, egyes tagállamok rámutattak, hogy nagyon alacsony szintről indultak, ugyanis a nők saját hazájukban nagyon alulreprezentáltak ezekben a pozíciókban. A bizottság látja, hogy a 40%-os arány elérése 2020-ra egy nagyon ambiciózus cél, Az elnökség során egyébként a bizottság egy jelentést adott ki, és azt állapította meg, hogy az EU-s átlag 16% és 16 tagállam van, amely még ez alatt is van. Természetesen ez egy nagyon technikai jellegű anyag, nehéz lesz azt alkalmazni az összes tagállamban. Természetesen szélesebb körben meg kell ezt még vizsgálni, munkacsoporti és tagállami szinten. A szociális kérdések munkacsoportjában folytatjuk a munkát, az írelnökség a litván kollégáinkkal együttműködve próbál meg összeállítani egy szöveget, amelyet aztán a munkacsoportban megvizsgálunk. Ha megengedi elnök asszony, szeretnék litván kollégáinknak minden jót kívánni és sok sikert ezzel a dossziéval kapcsolatban. Nagyon köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm Moró asszony az elnökség részéről. Most pedig a tanács következő elnöksége, a litván elnökség nevében Novikova asszonynak adom meg a szót. Good morning, Chair, members of... Novikova úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy részt vegyek ebben a vitában, ami oly fontos kérdéshez kapcsolódik. A tanács még mindig korai szakaszában van a bizottság javaslatának megvizsgálásában és a javaslattal kapcsolatban még eléggé eltérőek a vélemények. Azonban széles körű egyetértés alakult ki a tagállamok között arról, hogy többet kell tenni azért, hogy a nők számát növeljék a döntéshozatalban, főként üzleti vállalkozásoknál. Litvánia, mint elkövetkezendő elnökség folytatni fogja az ír elnökség által megkezdett tárgyalásokat, és természetesen ezek a tárgyalások nem lesznek könnyűek, azonban látjuk annak lehetőségét, hogy szélesebb körű konszenzus alakuljon ki. Számos kiemelkedő témát említette a bizottságbeli kollégám, illetve az ír kolléganőm, ezeket még meg kell oldani, főként azért, hogy nagyobb pontosság legyen az irányelven, például annak a hatája, a választási és előválasztási eljárások, a szankciók és az információ felfedése tekintetében. Nagyon fontos, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítson az irányelv a tagállamok számára, hogy a nemzeti jellemzőket figyelembe vegyék az irányelv átültetésekor. Természetesen a tagállamok sokszínűségét figyelembe kell venni a vállalati szinten is, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket már meghoztak a tagállamok a nemek esélyegyenlősége biztosításának érdekében. Végezetül pedig a litván elnökség minden tőle telhetőt megtesz, hogy haladjon tovább tanácsi szinten ez a téma. Nagyon köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök Novakovasz úrnak, nagyon köszönjük a hozzászólást. Köszönöm szépen, tehát akkor megkezdjük a vitát. Szeretnénk meghallgatni a nemzeti parlamentek képviselőit, illetve az Európai Parlament képviselőit. Szeretnék köszönetet mondani a tanács képviselőinek, és nagyon kérek mindenkit, minden hozzászólót, hogy röviden szóljon, hogy minél többen tudjunk részt venni ebben a vitában. A vitánk ugyanis nagyon fontos. Csak nem. annak érdekében, hogy a jelentés ez alapján elkészülhessen. Az első hozzászóló, illetve az pavilloni asszony lesz Litvániából, és arra kérem, hogy tartsa tiszteletbe a három perces felszólalási időt. Köszönöm szépen. Thank you so much. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönetet mondok azért a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önökkel, és támogatom a nemek közötti esélyegyenlőséget a vállalatok vezetőségében, és természetesen szeretném néhány gondolatot megosztani önökkel a litvániai helyzetről a nemek közötti esélyegyenlőség alapvető jog és célkitűzés az Európai Unióban, azonban még mindig megosztott ennek támogatása az európai tagállamokban, ugyanis a nemzeti kormányokban és parlamentekben a politikusoknak eltérő politikai véleményük és oktatási hátterük van. Eléggé paradox a helyzet a Litvániában ugyanis a civil társadalmat inkább azt jel, az jellemzi, hogy jövőbe tekintő sokkal inkább, mint a parlamenti többség. 2011-ben egy közvéleménykutatást végeztek, és ez azt mutatta, hogy a litván polgárok 95%-a értett azzal egyet, hogy az igazgatói pozícióban egyenlő arányban képviseltessék magukat a férfiak és a nők. 27-en támogatták azt, hogy a vállalatok maguk döntsenek erről, és nagyon sokan támogatták a kötelező, jogilag kötelező érvényű szabályokat illetve nagyon sokan támogatták azokat az üzleti kezdeményezéseket, amelyek ebbe az irányba mutattak. A válaszadók 78%-a támogatná a jogilag kötelező érvényű intézkedéseket, amelyek az ismereteket veszik elsősorban figyelembe az előkiválasztási folyamatban. 2012. szeptemberében, miközben az Európai Bizottság még mindig vitát folytatott a kötelező kvótákról, a vállalatok vezetőségében, mivel nem volt konkrét javaslat, nyolc tagállam, Litvániát is beér, beleértve, megtámadta ezt a javaslatot, és azt javasolta, hogy inkább kötelező érvényű intézkedéseket fogadjanak el a kvótaszabályok tekintetében. A Szociális Ügyi Litván Minisztériumot Donáta Szinkaukasz vezette, aki a konzervatív párt képviselője. Ezt a kérdést ezt újra megvizsgálták, miután az Európai Bizottság egy irányelv tervezettel állt elő az Európai Parlament és a Tanács irányába az általunk jelenleg vitatott javaslattal kapcsolatban. És az újonnan megválasztott Simász pedig figyelembe vette az Európai Bizottság kezdeményezését. Az Emberi Jogi Szakbizottság is megvizsgálta ezt a javaslatot, és üdvözölte az Európai Bizottság erőfeszítéseit amelyek az gazdasági döntéshozataliban megvalósuló esélyegyenlőséget kívánja erősíteni. Azonban megkérdőjelezte, hogy az Európai Bizottság érvelése, tehát hogy nincsen ilyen kezdeményezés a tagállamok részéről, vajon igazolta-e az Európai Unió szintű fellépés szükségességét. A szakbizottság úgy döntött, hogy valószínűleg a szubszidiaritás elvét sérti ez a javaslat. Ami pedig a jogalkotási szempontot illeti, a SIMAS Emberi Jogi Szakbizottságában néhány képviselő megpróbálta valahogyan elmismásolni azt, hogy nem igazán hajlandóak lépéseket tenni ebben az ügyben. Az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban pedig megvizsgálták azt, hogy a szubszidiaritás elvének megfelel-e az irányelv. A javaslattal kapcsolatban számos közmeghallgatást tartottak, én magam is egyébként a szakbizottságnak egy tagja voltam, és emlékeztetnem kellett a szakbizottságot a nemek közötti esélyegyenlőség hiányára, és ezzel próbáltam alátámasztani, hogy mennyire fontos és nagyon hasznos egyébként gazdasági szempontból is, hogyha gazdaságban megvalósul a nemek közötti esélyegyenlőség. Nagyon heves vita alakult ki a kvótákról, és a szociáldemokrata szavazatok döntötték el a szakbizottság döntését, tehát hogy a javaslat igenis megfelel a szubszidiaritás elvének. Az alap e- érvek, amelyeket a litván politikai pártok és polgárok használnak, akik ellenzik a nemi kvótákat, ők úgy gondolják, hogy a kvóták megsértik a nőket azzal, ugyanis kiemelik, hogy ők intellektuális szempontból alsóbrendűek. Ez azonban abból fakad, hogy nem ismerik megfelelően a nemek közötti esélyegyenlőség történelmi hátterét, és nagyon sokan vélik úgy, hogy egy olyan országban, amely hagyományos családi értékeket támogatja, a nők oktatásukon és szakmai vívmányaikon, eredményeiken keresztül könnyen felülkerekedhetnek a szolidaritási szükségességén. Tehát egységes stratégiai lépéseket kell tenni, annak érdekében, kormányzati szinten annak érdekében, hogy a célokat megvalósítsuk. Azonban, ha a nemek közötti esélyegyenlőséget és emberi jogokat nem támogatja, az litván kormány, ez világosan kiderül egyébként a Human Rights Watch jelentéséből is. Arra figyelmeztettek ugyanis, hogy a litván társadalomban az emberi jogok helyzete romlik állami szinten pedig nem támogatják kellő mértékben a nemek közötti esélyegyenlőségi aspektusokat. Az esélyegyenlőségi ombudsman hivatala felhívta arra a figyelmet, hogy nem veszik figyelembe Litvániában a nemek közötti esélyegyenlőséget tiltó rendelkezéseket. Vannunk, vagyunk azért néhányan a parlamentben, akik küzdünk az esélyegyenlőségért módosítóinkon keresztül. A litván szociáldemokrata párt kiemelte, hogy mennyire fontos a nemek közötti esélyegyenlőség. Ez az egyetlen olyan párt Litvániában, amely nemi kvótát vezetett be a választások során a jelöltjeik számára. A nemi kvóták bevezetése 2003-ban már kudarcot vallott, és 2011-ben is, amikor egy parlamenti képviselő egy törvénytervezetet javasolt, ami az esélyegyenlőséget biztosította volna a választások során, mégpedig úgy, hogy a vállalatokban a vezető pozíciók legalább 30%-át nők töltsék be. A parlamenti többség azonban ellenezte mindkét törvénytervezetet, és elutasította azt a javaslatot is, hogy a törvénytervezeteket módosítsák. Összefoglalásképpen ezt szeretném elmondani, hogy nagyon sok tennivaló van még Litvániában a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása terén, de azt is szeretném kiemelni, hogy a parlament haladó képviselői nagy mértékben támogatják az Európai Bizottság irányelvét, amely biztosítja a vállalatokban a nemek közötti esélyegyenlőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most megadom a szót Virolainen asszonynak Finnországból. Tisztelt elnök asszony, ha megengedi, akkor az anyanyelvemen folytatom. Arvoisa rouva puheenjohtaja, Suomi tukee tätä komission ehdotusta. Finország támogatja a bizottság javaslatát. Véleményünk szerint ez igenis jól megfelel a finn kormány programjának, ami a nemek közötti esélyegyelőséget illeti. A javasolt irányelv illetve Finországban az alkalmazott intézkedések, a vállalatok által foganatosított intézkedések megfelelő eszközt jelentenek számunkra az egyelő bánásmód javítására. Finországban ez idáig bevezettünk kvótákat, ez már elég régóta megtörtént, több évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt, Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a százalék érvényesüljön az alul reprezentált nem esetében. 2005-ben én voltam az első nő, egy önkormányzati testület elnöki pozíciójában. Az állami tulajdonú vállalatoknál is régóta léteznek kvóták. Ezek azok a vállalatok, amelyek egyébként a tőzsdén is jegyzettek. Ott is érvényesül a 40%-os kvóta. Jelenleg a nem ügyvezetői vezetők körében a nők aránya 47 százalék, és a kormányban is a 40 százalékot meghaladtuk, tehát mi a célnak már most megfelelünk. Számos esélyegyelőségi program létezik Finországban azzal a céllal, hogy mindkét nem arányosan képviseltesse magát a vállalatokban és különösen a tőzsdén jegyzett vállalatokra gondolunk. Egy felülvizsgálatot tervezünk 2014-ben, és hogyha az összes intézkedés nem valósul meg addig, akkor új jogszabályt fogunk alkotni. Jelenleg a nők 23%-a képviselteti magát vezető testületekben tőzsdei cégeknél, de egyéb cégeknél ez az arány, a nem tőzsdei jegyzett cégek esetében ez az arány még magasabb, 31 százalék. A vállalatok alapszabálya is említést tesz az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség szabályairól, már tehát ezt mi megvalósítottuk. Finország van miért érvényesülnek ilyen jól az esélyegyenlőségi szempontok? Az egyik ok az, hogy az oktatásban és a képzésben is illetve általában a munka világában nagyon kiegyensúlyozott a két nem képviselete, és ez már egészen a korai oktatási intézményekről is elmondható. Más ágazatokban is érvényesül az egyenlőség, a, amennyiben a tőzsdei vállalatok esetében nem javul a helyzet, akkor mi újabb jogszabályokat fogunk alakítani, de inkább ösztönző jelleggel és nem szankcionálva. Nagy-Britanniából nagyon örülök, hogy ma itt eszmét cserélhetünk, saját országaink tapasztalatairól beszámolhatunk, illetve meghallgathatunk egyéb érveket is. Én a felsőház belső piaci bizottságának az elnöke vagyok, és én most itt a vállalkozók nevében is szólok, Rendkívül fontosnak tartjuk a nők részvételét az döntéshozatali szervekben. Tavaly megjelentettünk egy ezzel kapcsolatos jelentést az EU bizottság irányelv tervezetének tükrében, és ebben külön foglalkozunk az igazgató tanácsokban a nők képviseletével. A megkérdezés során több nővel is beszélgetünk, akik vezető pozícióban vannak. Annak ellenére, hogy történtek előrelépések, vannak olyan tapasztalatok is, igazgató tanácsokkal kapcsolatosan én személyesen hat különböző FUCI 600-as vállalatban töltöttem be igazgató tanácsi pozíciót különböző időszakokban. Egyelőre azonban ezekben a vállalatokban összesen csak hat ilyen pozíciót tölt be nő, ez 0,4 százalék. Ha megnézzük a tényeket, hogy az Egyesült Királyságban a nők aránya a munkaerőpiacon 45 százalék, az egyetemi felsőoktatásban végzettek aránya 60 százalék, akkor ez mindenféleképpen aránytalannak tekinthető a tőzsdei vállalatokban való képviseletüket tekintve. Cranfield Egyetem egy nagyon érdekes tanulmányt készítette, szerint számos nő lenne alkalmas igazgató tanácsi pozícióra, és összesen 2500 nőt soroltak fel, akik erre alkalmasak. Összesen 7 en képviseltetik magukat igazgató tanácsokban az Egyesült Királyságban. A tanulmány szerint komoly előnyöket jelentene a vállalatok számára, hogyha a nemek arányosabban képviseltetnék magukat a vezetői testületekben. Nagyon nehéz azonban igazolni, hogy ezt a sokszínűséget mennyire érvényesíthetik a vállalatok, ha viszont ennek az ellenkezőjét tudnánk bizonyítani, ez komoly érvet jelentene a kezünkben. Az egy esélyegyenlőség hiánya a munkaerőpiacon minden szinten megfigyelhető, és az EU-ban végzett tanulmány is ezt mutatja. A jelentésünkben mi azt szorgalmazzuk, hogy a bizottság egy az egész EU-ra kiterjedő rendszert alkalmazzon a nők képviseletének monitorozására, és ennek alapján megállapíthatnánk, hogy a tagállamok mennyire teljesítik ezeket a célokat a munka világában. Minket aggaszt a kvóták kérdése, ugyanis egy ilyen intézkedést csak akkor lehet alkalmazni, hogyha egy vállalat bizonyítottan nem hajlandó változtatni a jelenlegi gyakorlatán. A felsőházban a kormányt nemrégiben megkérdeztük egy FUCI 600-as vállalattal kapcsolatosan ez ügyben, és konkrétan megnevezve ezt a vállalatot reméljük, hogy változtatnak a gyakorlatunknak. Tehát egy fenntarthatóbb módra van szükség. Nagyon rendben van, hogy statisztikailag elérünk valami változást, de ezzel az alapvető okait az esélyegyenlőség hiányának nem tudjuk megszüntetni. Fontos, hogy biztosítsuk, hogy folyamatosan bejuthassanak nők az igazgató tanácsokba, és el kell oszlatni azt is, hogy a nők nem az érdemük alapján jutnak ilyen pozícióba a szubszidiaritásnak mindenféleképpen érvényesülnie kell ezen a területen a Lisszaboni szerződés szerint, és nyilvánvalóan nemzeti szinten csak akkor tudunk jobb eredményeket elérni, hogyha az EU-s szinten is érvényesülnek ezek az elvek. Ugyan tudjuk, hogy vannak eltérő gyakorlatok az egyes tagállamokban, nagyon nehéz egy általános nomenklatúrát megnevezni e tekintetben. Minket nem győzött meg a 40%-os célkitűzés, inkább a 30% felé hajlanánk. A javaslatnak ez a szempontja szerintem nem veszi figyelembe azt, hogy az egyes tagállamokban az igazgató tanácsok összetétele más és más, és ágazatonként is eltérő. És mint ahogy mi nem értünk egyet a kvótával, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az EU-nak mindenféleképpen komoly szerepe van egyéb eszközökkel érvényesíteni a nemek közötti egyenlő bánásmódot az igazgató tanácsokban, és ebből a szempontból a bevált gyakorlatok kicserélése nagyon fontos. Az Egyesült Királyság például az általános vállalatirányítási kódexben is eh, befoglalta a nemek közötti egyenlő bánásmód kritériumát, és eh, a vállalatok politikájában is eh, érvényesülni kell ennek konkrét célok mentén az EU-nak esetleg érdemes lenne figyelembe venni nem kötelező jellegű ajánlások kiadását, amivel ösztönöznék a szakpolitika ezirányú alakítását, és a szerződés szerinti hatáskörével élhet azokban az esetben, hogyha a tagállamok nem tesznek meg mindent az antidiszkriminációval szemben. Ezen kívül a tagállamoknak mindenféleképpen a saját vállalati struktúrájuk alapján kellene kimutatni, hogy milyen mértékben képviseltetik magukat a nők, és a fiatalok számára is ígéretesebb lehetőségeket kínálhatnának, ami mindenki számára egyaránt hasznos lenne. Köszönjük, bárónő! Most pedig megadom a szót a következő hozzászólnak, aki nem más, mint európai parlamenti képviselők, kérem, hogy tartsák a három perces hozzászólás időt, ha nem tartják be, akkor nem tudom mindenkinek megadni majd a szót, nem marad mindenkire idő. Cornelissen asszony tehát, aki a foglalkoztatási szakbizottságban vélemény készítője, Cornelissen asszony következik tehát. Thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, és ez arándokoltak ide Brüsszelbe, hogy megvitathassuk ezt az igen fontos témát. Remélem, hogy elérjük közös célunkat, egy olyan irányelvet tudunk elfogadni, amely megkapja a kellő számú tagállam támogatását ahhoz, hogy a tanácsban elfogadásra kerüljön. Úgy vélem, hogy ezt az irányelvet még körbelengi a szükségtelen félelem és aggodalom légköre. Jó lenne, hogyha tisztán látnánk ez ügyben. Itt csak a tőzsdén cégekről beszélünk, főként a felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó szabályokról, tehát az irányelv hatája igencsak szűk. Én személy szerint jobban szeretem volna, hogy ennél szélesebb hatája van az irányelvnek, de hát ha már választani kell, akkor legyen inkább szűkebb a hatály, de kerüljön elfogadásra és eh, alkalmazásra, inkább, mint hogy széles a hatája, de nem sikerül elfogadni, vagy nem sikerül átültetni a gyakorlatba. Szlovákiában például 28 nőt kell csak, kellett csak eh, kell csak kinevezni a felügyelőbizottságba ahhoz, hogy megfeleljenek a szabályoknak, tehát gondoljunk bele, ez mm, nem nagy dolog. A foglalkoztatásügyi szakbizottság nevében készítettem egy véleményt a témában, mit próbáltunk mi meg. Az Európai Bizottság irányelv javaslatát még tovább próbáltuk egyszerűsíteni, annak érdekében, hogy a comply or explain elvet alkalmazzuk, tehát vagy be kell tartani, vagy meg kell magyarázni, hogy miért nem, és amennyiben egyiket sem teszi meg egy tagállam, akkor megfelelő szankciók várhatóak. Ugyanakkor meg kell hagyni a tagállamoknak azt a rugalmasságot, lehetőséget, hogyha már vannak működő tagállami szakpolitikák, intézkedések, akár önkéntesek is, a tagállamoknak lehetőségük van arra, mondjuk Finországnak, Nagy-Britanniának, hogy felfügg, az irányelv alkalmazásának felfüggesztését kéri 2017-ig, hogyha valóban jó a haladás, a javulás, akkor a hatály, az irányelv alkalmazása alóli felmentés meghosszabbítható. a beszámolási kötelezettség sem ró túl nagy terhet a tagállamokra a jelenlegi tervezet szerint. Így tehát alapvetően azokban a tagállamokban, ahol vannak működő esélyegyenlőségi politikák, észre sem fogják venni a különbséget. Ugyanez igaz azokra a cégekre, ahol ez működik. Ez az irányelv azokat a tagállamokat és cégeket célozza meg, akik egyszerűen nem hajlandók semmit tenni ez ügyben. Ők remélhetőleg majd érzik a különbséget, nagyon is megérzik a különbséget. Remélem, hogy egy uniós szintű irányelv segít majd, mert most eh, tantól a cégek tudják, hogyha az önkéntes modelleken belül nem tesznek eleget, akkor a kötelező érvényű szabályoknak kell majd megfelelniük, Szerintem ez elég jó eh, ösztönző lesz a cégeknek eh, ahhoz, hogy az FBIT alkok között minél több nő legyen. Köszönjük szépen! Következő hozzászóló, mondja az elnökasszony. A svéd parlament képviselő Gunnarsson úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak erre a konferenciára, nagyon jó lehetőség ez. És nagyon jó, hogy az európai parlamenti kollégák és a nemzeti parlamenti kollégák együtt tudják megvitatni ezt a témát. Az elemzések azt mutatják, hogy a nők vezető pozícióban való részvétele 2020-ig 40%-ra kell emelkedjen a javaslat szerint. De hogyha megnézzük ezt a javaslatot, akkor a nők kritikus tömegét egyelőre föl kell építeni, hogyha jövőbe tekintünk. Az Európai Unió egésze nem fog rendelkezni 40%-nyi női vezetővel 2040-ig. Számos kockázat felmerül, hogyha ragaszkodunk ehhez az egyenlőségi szinthez, hiszen a nemzeti rendelkezések közötti különbségek is gyakorlati problémát jelenthetnek a belső piacon. Annak a lehetősége, hogy növekedjünk és nagyobb versenyt képességet érjünk el. Ehhez rendelkezésre állnak az ismeretek, a tudás, és a nők ezt jobban valósíthatják meg, de csak akkor, hogyha együtt működnek a tagállamok, főként olyan országokban, ahol külön rendelkezésekkel kell támogatni a női részvételt. Az intézkedések kiterjesztését pedig saját hatáskörükben a tagállamok nem tudják megvalósítani, hanem EU szinten kell ezt elérni, ugyanis a nemzeti rendelkezések önmagukban nem lesznek elegendőek. Az 20. évszázad elejétől kezdve a nők részvétele a vezetői pozíciókban 5%-ról 20%-ra emelkedett. Az elmúlt években Tulajdonképpen, hogyha a statisztikákat megvizsgáljuk, akkor csökkent a számuk. Ezért azt gondolom, hogy mindig nagyon helyén való, hogyha az önszabályozásról beszélünk a, tagá- a vállalatok esetében, ugyanis a svéd vállalatvezetési kódex értelmében nemi esélyegyenlőséget kell biztosítani, azonban ez sajnálatos módon nem működik, ezért jogszabályra van szükség, hogy ezt a rendelkezést megtámogassuk. Az irányelv javaslat véleményem szerint eléggé rugalmas. Így módon a tagállamok maguk is kitalálhatják maguk, hogy hogyan alakítsák szabályaikat, hogy elérjük ezt a 40%-os célt. Örömmel vettük észre, hogy határidőt állapítottak meg ennél az irányelvnél, hogy a célt meddig kell megvalósítani. Természetesen figyelembe kell vennünk a nemzeti jellemzőket, azonban úgy gondolom, hogy meg kell próbálni elkerülni azt, hogy a vezető pozíciókban az egyenlőtlenség uralkodjék. Ez a fő cél. Nem tudom, hogy teljes egyenlőséget el tudunk-e érni minden esetre, ahogyan a svéd kormány elutasította az ezzel kapcsolatos vitát, ugyanis a szubszidiaritás elve miatt, ahogyan ezt már hallottuk korábbiakban is. Nos, el kell mondjam, hogy a mi álláspontunk eléggé eltérő. Úgy gondolom, hogy ezt igenis EU szinten kell érvényesíteni. A nők munkaerőpiaci részvétele Svédországban magas, és nagyon jók a feltételek, nagyon jó rendelkezéseket tudtunk megvalósítani a gyermekgondozás tekintetében, a szülői szabadság tekintetében, a nők nagy arányban vesznek részt a felsőoktatásban, tehát nagyon magas szintű képesítést rendelkez, rendelkeznek, de mégsem sikerült az összes akadályt leküzdenünk. Nagyon köszönöm, hogy megadták a szót. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor megadom a szót a bizottság, az e, Nőjogi Bizottság alelnökének parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a kvóta problémával tudunk ma beszélni, illetve a férfiak és a nők esélyegyenlőségéről. Végre nekilátunk ennek a munkának. Ez tulajdonképpen az állampolgárok esélyegyenlőségi harca, nem más, és az alapjogi kartában megfogalmaztuk az állampolgárok esélyegyenlőségét, ami az Európai Unió egyik alapértéke. Így teljesen normális, hogy mindannyian itt vagyunk, és közösen próbálunk valamit tenni a e cél érdekében. És az európai parlamenti eh, előadók, Kratza, Szagaropoulou és eh, Regner asszony kapták azt a feladatot, hogy ezt a az alapvető fontosságú jelentést elkészítsék az új irányelvvel eh, kapcsolatban. Sörülök annak, hogy itt vannak ma körünkben nem is kevesen a nemzeti parlamenti képviselők, hiszen csak együtt karöltve tudjuk elérni célunkat. Megmondom őszintén, kedves hölgyeim és uraim, én a kvóta ellen voltam. Kvóta ellenes voltam 2000-ben, amikor e, az én hazámban bevezették ezt. Mert úgy véltem, hogy a nők a kompetenciájuk, rátermettségük alapján majd e, úgyis megkapják az FB e, IT tagságot. És tíz éve később be kellett látnom, hogy tévedtem. A közpénzek és a magánpénzek, amelyeket az európai államokban a nők képzésére fordítunk, és és arról nem is beszél, hogy Európában az egyetemi diplomások 60%-a nő, hogyha nincs meg ez a stratégiai szándék, hogy igenis meglegyen az IT és FB tagságban a nők aránya, akkor se soha nem fogjuk elérni. A Japán, Japánból kapott hírek, statisztikák jól mutatják, hogy macsó, nőket kirekesztő politikájával azt érték el, hogy nemzetközi szinten hát érbeszorultak, és változtatniuk kell ezen a tendencián, és hogy mintegy kiengedték a szellemet a palackból. Határozottan hangsúlyoznunk kell, hogy milyen alapvető fontosságú ez az irányelv, az, hogy elfogadjuk. Azon nők listája, akik rendelkeznek a megfelelő képviselésekkel és tapasztalattal ahhoz, hogy FBIT tagok legyenek. Egy ilyen lista elengedhetetlen. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az FBIT üresedésege nyilvánosságra hozzák, hiszen pont az ilyen urambátyám megoldások, a férfiak közötti urambátyám megoldások azok, amelyek, amelyek nem, nem, nem, nem működnek. Ez nem feminizmus kérdése, még egyszer mondom, nem nők és férfiak szembeállításáról kell beszélni, hanem az állampolgárok esély egyenlőségét kell biztosítani. Az zárt klubokon belül eh, kézkezett most megoldások eh, nem vezetnek sehova, ezek tarthatatlanok. Hogyha ezt nem veszünk figyelembe, ha nem teszünk semmit, akkor a nők karrierjének problémájával kell szembenéznünk, hiszen ez a tét, ezt kockáztatjuk. A nők szakmai karrierje jóval kevésbé ível fölfele, mint a férfiaké, inkább egy egyenes görbével lehet leírni, és mindenki tisztában van, van ezzel a problémával, és ez egy olyan globális csomag, amit nem kerülhetünk ki. Köszönjük Elizabeth a kemény szavakat, most pedig megadom a szót egy parlamenti, nemzeti parlamenti képviselőnek. Tack, fru ordförande. Jag vill börja med att tacka för inbjudan. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem először is, hogy köszönetet mondjak a meghívásért, és nagy örömre szolgál, hogy részt vehetek a javasolt irányelv vitájában az európai és a nemzeti parlamentek képviselőivel közösen, illetve tanács képviselőivel. Én az egyik kormánypárt tagjaként a demokrata párt tagjaként nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a kérdésnek. Nagyon fontos, hogy minden lehetséges eszközt megragadjunk a nők arányosabb képviselete érdekében az igazgató tanácsokban. Az Európai Bizottság kezdeményezése üdvözlendő, ugyanakkor úgy érezzük, hogy a jelenlegi irányelv tervezet nem veszi figyelembe a nemzeti jellemzőket. Svédország más európai tagállamhoz hasonlóan olyan jogszabályokkal rendelkezik, amely meghatározza az igazgató tanácsban a nők részvételi arányát. Ez nagyon fontos. Egy vállalati igazgató tanács megalakulása a bizalomra épül, és nem elsősorban a munkajogi szabályokra. Nyilván a tulajdonosok határozzák meg az összetételt, és a végülis a tulajdonosok tartoznak felelősséggel a vállalat működéseért, és az igazgató tanács esetleges lemondatásáért is. A jelenlegi szabályok szerint, vagy a jelenlegi szabályok olyan helyzetet eredményeznek, eredményezhetnek, amelyek évben a munkajogi előírások határozzák meg az igazgató tanács összetételét. Ezen kívül én a többséghez hasonlóan úgy gondolom, hogy ezen problémának a határokon átnyúló jellege nem annyira fontos, és nem gondoljuk azt sem, hogy ezt a kérdést így lehet kezelni a vállalat tulajdonosok számára az tanács összetétele tekintetében előírt szabályok szerintem tagállami hatáskörben kell, hogy eldőljenek. Minden tagállamnak saját intézkedését kell alkalmazni ezen a területen. Ami a svéd tőzsdén jegyzett vállalatokat illeti, egy kódex született, ami a, az alapját képezi mindennek. A jogszabályokban vannak olyan előírások is, amelyek a nemek közötti nagyobb esélyegyelőséget célozzák meg az igazgató tanácsban, de a vállalatok tulajdonosainak magatartását megváltoztatni egy másik dolog ezt is természetesen befolyásolni lehet, arra ösztönözve őket, hogy több nőt jelöljenek az igazgató tanácsokba. A javaslat egyébként konzultációs anyagként eljutott a svéd szakbizottságokhoz, különböző érdekképviseleti szervezetekhez, például a bank szövetség ezt elvetette, megkapták az anyagot női szervezetek, szakszervezetek, tudományos akadémia. A szakszervezeti föderáció ugyan pozitívan állt a kérdéshez, de például az ombudsman ellenezte. A bizottság által javasolt intézkedéseket szerintem az egyes tagállami körülményekhez kell igazítani, ami figyelembe veszi a tulajdonformákat is, illetve az egyes nemzeti jogszabályokat. Szerintem a jelenlegi javaslat, illetve a jelenlegi helyzet nem tesz szükségesé egy EU-s szintű jogszabályt, és nem lenne bölcs dolog beavatkozni a vállalat irányításba. Az esélyegyelőség egy rendkívül fontos kérdés Svédország szempontjából, mint más tagállam szempontjából is. Kurmai asszony. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ennyire fontos vitát tarthatunk, és szeretnék ezért köszönetet mondani minden nemzeti parlamenti kollégánknak is. Más témákról is nagyon fontos lenne vitát folytatni kollégáinkkal, és természetesen nagyon örülök, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdéséről beszélhetünk. Nagyon örülnék, hogyha minden kollégánk olyan lenne, mint Elizabeth kollégánk, aki úgy gondolja, hogy a nő a társadalom többletértéke ugyanis, hogyha egy nőt képzünk, oktatunk, akkor több generációra is kiterjed ez az oktatás. Ahogy a Rodik Reca is említette, a javaslat egy nagyon-nagyon hosszú folyamat eredményeként jött létre. Két állásfoglalást fogottunk el már itt az Európai Parlamentben arról, hogy mennyire fontosak lennének a kvóták. Tudjuk, hogy nagyon kemény ellenállást fejtett ki ez a javaslat egyes tagállamokból és a magánszektorból, de ki kell emelnünk, hogy miért fontos ez a javaslat, és miért nem sérti az üzleti vállalkozások érdekeit. Jobban ki kell használnunk a nők tehetségét. Az egyetemi diplomások 60%-át képviselik, és mégis rendszeresen alul reprezentáltak Magyarországon. 33 a nők 33%-ának diplomája van, a férfiak 22%-ának, és ezt a vezető pozíciókban nem látjuk tükröződve. Hogyha ezt a 20%-os vagy 40%-os arányt célozzuk meg, azt, mondjuk, azt mondhatjuk, hogy ugyanezt kívánhatjuk meg a férfiaktól is. Mi mindkét oldalnak egyenlő elbánást szeretnénk biztosítani a kiválasztási folyamatban. Tehát tartsuk észben a fő célt, azt biztosítani, hogy a nőknek és a férfiaknak a valós életben is egyenlő jogokat, lehetőségeket kell biztosítani. Véleményem szerint a javaslat túl gyenge egyes pontokban, a jelenlegi javaslatban például a 40 százalék, a, például a felügyeleti bizottságokban, nos, jól tudjuk, hogy hol születnek meg ezek a fő döntések, és a rugalmas kvóták esetében pedig szintén fenntartásaink lehetnek. Úgy gondolom, hogy egyes elemek a tagállamok hatáskörére vannak bízra, de úgy gondolom, hogy egy erős irányelvet kellene inkább érvényesítenünk Európai Unió szinten. Határozott politikai elkötelezettségre van szükség, és határozott fellépésre. Hogyha a kisvállalkozásokat is szeretnénk ebbe bevenni, például a közepes vállalkozásokra, hogyha gondolunk, ne felejtsük el, hogy ez egy megfelelő egyensúlya kell dolgozni. Az irányelv 2028-ban lejár, és amint ha elérjük a 40%-os kvótát. Úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot csak ezt a javaslatot egyesek rosszul értelmezhetik, a kvóta csak egy eszköz, nem pedig cél. Most már pedig rajtunk múlik, hogy biztosítsuk, hogy az irányelv eléri a célját, a nemek sokszínűségét kell biztosítani, illetve esélyegyenlőségét nagyon sok esetben már elmondtuk, hogy nem, nem az egyenlőség és a demokrácia között kell választani, ez mindenki számára jó. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig megadom a szót. Éva Gábel asszonynak a német parlament részéről. Köszönöm szépen, én is szeretném kifejezetten megköszönni azt a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok a javasolt irányelvvel kapcsolatosan. A szociáldemokrata frakciót képviselem a Bundestagban, és elmondhatom, hogy az irányelvet kifejezetten üdvözöljük, támogatjuk, és nagyon örülünk, hogy a bizottság ezt a javaslatot előterjesztette, és a jogi bizottság, a FEM bizottság részéről szeretnénk, hogyha erőteljesebb nyomás nyilvánulna meg. A nők és férfiak egyen, esélyegyenlősége egy olyan ügy ennek elősegítése, ami egy közös európai felépést igényel, és éppen ezért ezt az ekonon belül is meg kell tennünk. Németországban azonban láthatjuk, hogy az önkéntesség nem feltétlenül célra vezető. Németországban egy megállapodás született a német vállalatokkal 2001-ben, és 2013-ban azt látjuk, hogy 12 évvel később a nők és férfiak aránya a vezetői döntéshozatali pozíciókban messze nem arányos. Tehát gyakorlatilag az akkor megfogalmazott megállapodás vakvágányra futott. Úgyhogy úgy érezzük, hogy kötelező érvényi jogszabályi előírásokra van szükség minél előbb. Ez azonban nem élvez többséget, mert a jelenlegi többség más állásponton van. A Bundesrat a másik kamarája a német parlamentnek, ami jelenleg nem képviselteti magát, 2012. decemberében egy állásfoglalás fogadott el egyértelműen az irányelv támogatása mellett. És most két dolgot szeretnék külön kiragadni. Régner asszonyt szeretném támogatni abban, hogy a hatályt bővítsük, és egy kicsikét tágabbra szabjuk. Németország számára nagyon fontos ez. A az egyes tagállamok különböző jogszabályi nem teljesen áttekinthetőek. Itt most csak a felügy, felügyelő bizottságról beszélünk, de szerintem ezen kívül az igazgató tanácsokat és a vállalat vezetést is figyelembe kellene venni ugyanis Németországban például az igazgatótanácsokon belül nyilvánul meg az aránytalanság. A 200 legnagyobb, leg, legnagyobb német vállalatban mindössze 3 ban képviseltetik magukat a nők, és 97%-ban a férfiak. A felügyelőbizottságokban az arány valamennyivel jobb, tehát ott már 13%-ban találhatunk nőket. Tehát még egyszer az igazgató tanácsok számára is elő kellene ezt írni az irányelvben, úgy, épp úgy, mint a vállalat vezetést is be kéne vonni az irányelv hatája alá. Így kéne tehát kiegészíteni a javaslatot, és ehhez még hozzátenném, hogy ha a számokat nézzük, és megnézzük, hogy az igazgató tanácsokban 97%-ban képviseltetik magukat a férfiak, ennek egyáltalán semmi köze a képesítésükhöz, a képzettségükhöz. Itt pusztán az ok az, hogy a férfiak egy szoros hálózatot alakítottak ki maguk között, és a nők nem jutnak arányos mértékben ilyen jellegű pozíciókba. Ezen kívül még a szankciók kérdésében is támogatnám Régner asszony. Tudom, hogy rengeteg papírt gyárthatunk, célokat írhatunk le, ha ezt nem tudjuk kellőképpen szankcionálni, akkor ez nem ér semmit. Tehát a szankciók is legalább ennyire fontosak az irányelvekben, ezzel segítve is a tagállamokat, és a módosító indítványt a közbeszerzésekkel kapcsolatosan is támogatjuk, hiszen ez egy megfelelő nyomást jelenthet a vállalatok számára, meggyőzhetik őket abban, hogy igenis a nőknek van szerepe ezekben a testületekben. Végezetül pedig szeptemberben, szeptember 22-én lesznek a választások Németországban, és én szociáldemokrataként csak biztosíthatom önöket arról, hogy ezt a kérdést némileg másképp fogjuk kezelni a választásokat követően, és még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen Högel asszonynak. Liotár asszony az EP részéről a következő. Ja, dank u wel. En ik wil eerst eh, alle vertegenwoordigers van de nationale parlementen. Köszönöm. Szeretném én is üdvözölni a nemzeti parlamenti képviselőket, mindig jó és hasznos, hogyha együtt tudunk beszélni a fontos témáról. És el kell mondjam, különben nem is ülnék itt, hogy az esélyegyenlőség, a nemi esélyegyenlőség minden területen szerintem kívánatos dolog, kívánatos cél, beleértve a cégek vezetését is, felügyelőbizottságot, igazgató tanácsokat. A kvóták célra vezetőek lehetnek, hogy segítsük az esélyegyenlőséget, ugyanakkor ennek csak átmeneti eszköznek szabad lennie, nem hosszú távon megmaradó eszköznek, illetve figyelmet kell szentelni a tapasztaltabb, korsabb hölgyek eh, karrier eh, tekintetében biztosított esélyegyenlőségének is. A pénzügyi válság elsősorban a nőket sújtotta. Az Európai Bizottság szerint eh, ezzel az irányelvel a nemi esélyegyenlőség felé nagy lépést tehetünk a munkaerőpiacon Európában, és a bér olló a férfiak és nők közötti meglévő bérrezésbeli különbségek is csökkenhetnek. Illúzió lenne azt gondolni, hogy ha az FB és IT tagok között több lesz a nő, akkor általában a munkaerőpiacon, vagy a cég világban ezzel bekövetkezne az esélyegyenlőség nem, de akkor is biztosítanunk kell, hogy eh, ezen a karrier létrán a nők is ugyanolyan magasra jussanak, mint a férfiak. Sajnálatos módon eh, részmunkaidőbe vagy munkanélküliségbe kényszerített rengeteg nőt Európában a válság. Láthatjuk tehát, hogy a nem és egyenlőséget jó néhány eszközzel kell szolgálnunk. Eh, ez csak egy a sok közül. Ez nagyon fontos, hogy európai jogszabályjal segítjük a nőket, ugyanakkor e, felmerül a szubszidiaritás kérdése, hogy európai vagy esetleg inkább tagállami szinten kell -e mindezt megtenni. Az én véleményem az, hogyha bármiről e, meg tudunk e, állapodni itt, akkor az az kell, hogy legyen, hogy soha nem fölülről lefelé, hanem alulról fölfelé kell, hogy szerveződjenek a dolgok. Így ugyanis sokkal több nőnek adatik majd meg a lehetőség, hogy a cégek vezetésében érdemi szerepet vállaljanak, és ezzel két egy csapásra, hiszen a nő is szegénység ellen is feléphetünk. Ha, ha egyébként már ilyen kótákról beszélünk, akkor az európai intézményekben is egy 50-50 százalékos kvótát kellene bevezetni. Ez milyen furcsa az, hogy a tagállamokra erőltettünk egy ilyen új szabályt, miközben az Európai Bizottságban például, vagy az Európai Parlamentben a férfiak erősen túl reprezentáltak, beleértve egyébként az Európai Központi Bankot is, ha már a gazdaságnál tartunk. Egyetértek tehát azzal az elvel, hogy esélyegyenlőségre, nem esélyegyenlőségre szükség van, ugyanakkor a szegénység elleni fellépés területén vannak bennem kérdőjelek, hogy ez a, ezzel elérjük a kívánt célt. Ó, parlament! Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót. A Magyar Parlament képviselőjének parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok a nyilvánosan jegyzett társaságok vezető testületeiben a nők alulreprezentáltságának megszüntetésére irányuló tanácsi javaslattal kapcsolatban a jelenlegi magyar álláspontot és annak indokait kívánom röviden bemutatni. Magyarország kormánya elismeri, hogy a nőkkel szembeni indokolatlan vállalati diszkrimináció egy létező jelenség. A közösségi és nemzeti intézkedések eddig nem hoztak áttörést a közösségi intézkedések megújítását a napirenden szereplő javaslat tárgyalja, amelyben készséggel együtt kívánunk működni. A célzott nemzeti intézkedések eddigi hatástalanságának számos és tagországonként különböző oka van. A nők és férfiak képzettségében, képességében és alkalmasságában nincs semmiféle különbség álláspontunk szerint. Az adatok mögött a társadalmi elfogadottság, a társadalmi és közösségi szokásrend, a kulturális minták a családon vagy párkapcsolaton belüli egyenlőtlen teherviselés és egyéni élethelyzetek döntések állhatnak. Jogi eszközökkel tehát csak indirekten lehet hatást gyakorolni, hiszen Magyarország alaptörvénye rögzíti a nők és a férfiak közötti egyenjogúságot ezért magyarország is elsősorban kampányokkal segítségnyújtással lép fel és kíván fellépni a jövőt illetően. szankciók alkalmazása ezen a területen álláspontunk szerint nem visz eredményre. hosszú távú programokra támogatásokra közös értékelésekre és tapasztalatok átadására van szükség. Az uniós ajánlás kidolgozására és megfelelő határidővel célkvóta meghatározására. A megfontolt határidő tervezést a budapesti értéktörzsdény nyilvántartott értékpapír kibocsátó cégek is fontosnak tartják, ezt egy 2013-as februári felmérés, illetőleg lekérdezés határozza meg, tehát gyakorlatilag ők is elismerik, hogy ennek a bevezetése fontos lenne. Többségében a szándékot helyesnek, de a 40%-ot túl ambiciózusnak tartották. Magyarországon 22 céget érint az irányelvtervezet, ebből mindössze egy van többségi magyar állami tulajdonban az uniós statisztikák nyomán, illetőleg ennek a nyomon követését az aktuális adatok összehasonlítását nehezíti, hogy nem egyértelmű a vizsgált kör és a vállalati felső vezető fogalmának definíciója, ami szintén bizonytalan. Végezetül engedjék meg, hogy a tulajdonosokra, részvényesekre az, iránybe, az irányelv nem állapíthat meg kötelezettséget döntésük negatív következményeit a menedzsment kénytelen viselni. A munkavállalói oldal delegáltjai esetében a megfelelő arányú női részvétel ugyanezen okokból nem kikényszeríthető álláspontunk szerint. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Chairman. I don't think anyone... Köszönöm, elnök asszony. Szerintem mindenki egyetért azzal, hogy a politikában, a gazdasági életben több női vezetőre van szükség. És azzal is gondolom mindenki egyetért, hogy a nők komoly hozzáadott értéket jelentenek az élet minden területén. És minél sokszínűbb egy felügyelőbizottság vagy igazgató tanács, annál jobb. Mi, miben tér el a véleményünk? Hát elsősorban az ügyben, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni. Önkéntes rendszerek vagy kvóták, ez a két megoldás kínálkozik. A vitában az eddig elhangzottak alapján úgy tűnik nekem, hogy itt nem igazán nemi esélyegyenlőségről van szó, egyre inkább úgy tűnik számomra, hogy csak kipipálunk egy listát. Az Európai Bizottság javaslata csak cégen jegyzett, tehát nyílt részvénytárságra vonatkozik. Mi van a például a nagy audit cégekkel, ügyvédirodákkal, nagy közepes vállalatokkal, nagy családi kézben lévő cégekkel. Ugyanakkor az alapvető struktúrájunkon van-e jogunk változtatni? Az Európai Parlamentnek van-e joga beleszólni ilyen szinten a cégek formájába? Én megvizsgáltam, hogy mit tehetnénk ez ügyben, és az önkéntes megközelítést tűnik hosszú távon a legcélre vezetőbbnek. A Davis jelentés elkészült eh, az Egyesült Királyságban, ami igen pozitív eh, eredményeket hozott az elmúlt év alatt 15 12-ről 17,5%-ra nőtt a nők aránya az önkéntes megközelítésnek köszönhetően, tehát láthatják, hogy javul a helyzet. A bevált gyakorlatok megosztása a, is célvezető lehet, a, sokat tanulhatnak egymástól a tagállamok, ösztönözhetik egymást. Nem vagyok benne biztos, hogy jogszabályok, főként nem szankciók segítenek-e, hogy előrelépjünk egy olyan területen, ami annyira szertágozó és annyira sajátságos minden tagállam esetében, és eltérő az egyes cégek tekintetében is. Attól tartok, hogy ha így megyünk tovább, akkor ilyen trófeanők eh, lesznek majd csak, eh, mint, eh, mint Norvégiában. Nem biztos, hogy ezt akarjuk szerintem. Hogyha nem az igazgató tanácsban nem nőtt ugyanis a nők aránya Norvégiában, csak az ilyen mm, látszat kvóta állásokban. Ahogy Gulyás kollégine mondta, azt kell inkább vizsgálni, hogy hogyan segíthetünk a nőknek abban, hogy a gazdasági életben aktívabbak legyenek, vállalkozzanak. Sokat tanulhatunk még egymástól, szerintem így kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Most pedig kollégámnak, a portugál parlament képviselőjének, Ricardo Rurisnak adom meg a szót. Portugálról szeretnék szólni, mondja képviselő úr, természetesen jó reggelt kívánok, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, szeretném üdvözölni a szakbizottság elnökét, Esztrela asszonyt, jó barátomat ma, csupán nőkből álló elnökséggel rendelkezünk, ami szerintem nagyon is helyén való. A téma, ami ma foglalkoztat minket, azzal kapcsolatban elmondhatom, hogy Portugália helyzete meglehetősen eltér az Európai Uniós tagállamok nagy részétől. Minden demokratikus államnak van alkotmánya, amely kimondja, hogy a nemek esélyegyenlősége egy alapjog, de ezt a kívánságot nem tudjuk megvalósítani, hogyha nincsenek hozzá megfelelő rendelkezéseink. Az elmúlt években kvótákat is bevezettek néhány helyen, mindannyian erőfeszítéseket tettünk, hogy arányosan képviseljék a nőket, vagy egyenlő módon képviseljék a nőket a politikai intézetekben. Azt azonban láthatjuk, hogy ha nincsen esélyegyenlőségi törvény, paritási törvény, akkor a nők mindig alulreprezentáltak politikai szinten, és vállalati szinten ugyanez működik. Tehát, hogyha nincsen a vállalatoknál, a gazdaságban, a magángazdaságban megfelelő szabályozás, akkor az igazgató tanácsokban, a nők képviselete arányaiban sokkal kisebb, mint a férfiak képviselete. Ezért teszem fel a kérdést, hogy van-e szükség egy kötelező érvényű intézkedésre, amely minden tagállamra vonatkozik. Gondoljunk arra is, hogy Portugáliában például pozitív véleményt adtunk ki a bizottság javaslatáról, azonban a kormánypártok nem szavazták ezt meg, és egy egyéb pártól is érkezett egy ellenszavazat, de ez a szocialista frakciónak volt köszönhető, hogy megszavaztuk a javaslatot. Úgy gondolom, hogy, illetve nem tudom, egyes tagállamok úgy gondolják, hogy ez egy nagyon radikális javaslat. Én ellenben úgy vélem, hogy nagyon is szerény, nagyon is visszafogott a javaslat. Most a nem ügyvezető igazgatói pozíciókról beszélünk, a javaslat esetében, másrésztről pedig olyan egyes vállalatokról szólunk ebben a javaslatban, nem az összesről, hanem csak azokról, amelyek tőzsdén jegyzett társaságok. És a javaslatban is kimondják, hogy egy meghatározott időszakról van szó, 2018 és 2020 közötti időszakról. Tehát a kötelező érvény csak addig lesz érvényben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eléggé visszafogott ez a megközelítés nagyon proaktív intézkedések irányába, amelyek nélkül a nemek közötti esélyegyenlőséget nem tudjuk elérni. Elismétlem a tagállamoknak, az összes tagállamnak, megvan az a célkitűzés, hogy biztosítsa a nemek esélyegyenlőségét, azonban intézkedések, rendelkezések nélkül ezt nem fogják elérni. Ne felejtsük el, hogy ott vannak az igazgató tanácsok az egyes vállalatokban, ahol igenis kell legyen női képviselő, erre vannak ajánlások, azonban az ajánlások például Portugáliában ezeket nem tartják be. A szubszidiaritás elvével takaróznak nagyon sokan, de azért ne felejtsük el, hogy most nem privilégiumokat biztosítunk a nők számára, hanem a képesítések egyenlőségéről beszélünk. Ha ez az egyenlőség megvalósul, akkor nincs olyan automatikus, feltétel nélküli lépés, ami a nőknek kedvezne. Hogyha a körülmények, a képesítések egy nő és egy férfi között megegyezik, de még így is a kritériumok nem automatikusak, tehát semmi nem biztosítja, hogy egy nőt fognak választani abban az esetben. Véleményem szerint ez a javaslat olyan, amelyet Portugáliában támogatni fogunk. Nagyon köszönöm, Ricardo, mondja az elnök asszony, most pedig Kochmerin asszony kap szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, köszönöm az elhangzottakat, és azzal kezdeném a rövid hozzászólásomat, hogy idézném Redding asszonyt, aki úgy gondolja, hogy a javasolt irányelv olyan érzelmi hullámokat vert, ami nem a hatállyal kapcsolatos, konkrétan, hogy hány vállalatra terjedne ki, ez eléggé korlátozott, kb. 5000 vállalatra a számítások szerint, hanem inkább azzal kapcsolatos, hogy mindenki saját véleményét fogalmazza meg a kvótákat illetően. Ő azt mondta, hogy nem szereti ugyan a kvótákat, de ezeknek megvan a szerepe. Az Európai Parlament többsége támogatja a kvótákat, már a kollégák is utaltak rá, hogy több alkalommal név szerinti szavazásban is ezt láttuk, a bizottság és a bizottság tulajdonképpen többet szeretne látni ebben a javaslatban, a e tekintetben. Ami az ECOSZok az t illeti, ők is megjelentették álláspontjukat, és támogatják a javaslatot. Tehát, ha úgy tetszik, az európai intézmények közül az úgymond tanácsadó szervezetek is támogatják. Régner asszony és Kratza asszony munkáját én nagyra méltányolom. Számos dologról már említést tettek, amit magam is csak meg tudnám ismételni. A liberális frakció zömmel egyetért az elhangzottakkal, és a jogi alap mellett, ami nyilvánvalóan az egész munkának az alapját képezi, liberális szempontból ismét szeretnénk felvetni azt a politikai kérdést, hogy jogalkotóként mit tehetünk, hogyha a tisztességes versenyre nincs lehetőség. Más vállalati élettel összefüggő területen is láthatjuk, hogy az irányelvek egyfajta keretet teremtenek az oligopóliák vagy a monopóliumok kialakulása tekintetében a és ezek az irányelvek biztosítják a fogyasztói érdekek érvényesülését is, hogyha a verseny nem működik. És ez kell, hogy történjen a vállalatok HR osztályai tekintetében is. Azokban az országokban, amelyeket én jól ismerek, azt hiszem, hogy szeptembertől már változásokat lehet előidézni, A Bundestagban például a CDU bejelentette, hogy az elkövetkezendő jogalkotási ciklusban az egyik projektjük a kötelező kvótákat irányozna elő a vállalatok esetében, és ezt a zöldek és a liberálisok is támogatják, és remélem, hogy a litván elnökséggel közösen lehet, hogy más többség fog majd eh, kialakulni, és azt a litván elnökséggel közösen fogjuk majd kidolgozni. Hidalgo. De... Köszönöm szépen, Massi Pidalgo úrnak fogom megadni a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, Eszteréla elnökasszony. Nagyon sajnálom, hogy nincs ma itt velünk a spanyol parlament egyik képviselője sem, ugyanis, bocsánat, Lulingasszony, Bocsánat. Ügyetlen vagyok, sánta vagyok, de azért nagyon jó a hangom, úgyhogy igen, és azt fel fogom itt használni az Európai Parlamentben. A spanyol szenátus és kongresszus kollégái nincsenek ma itt, annak ellenére, hogy ez Spanyolországban nagyon is érvényes téma, és sok szempontból úttörők vagyunk, ahogyan Elizabeth mondta, az egyenlőség ér folytatott küzdelemben, ami tulajdonképpen ennek a jogszabálynak a hátterében húzódik meg. Kráca asszonyt és Evelyn Regnert is támogatom a jogi bizottság részéről, ahogyan a liberális képviselőasszony elmondta, a jogalapot holnap a Juri Bizottság jóvá fogja hagyni. Nagyon sok ellenvetés volt, sőt túl sok ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy a férfi sovinizmus szelleme még mindig uralkodik a világban, emiatt sok ellenvetés volt a javaslattal kapcsolatban, de kérdés nem fér hozzá, hogy ez a fajta megközelítés nagyon veszélyes. Végezetül egy dolgot szeretnék kiemelni. Amit az egyenlőségért folytatott küzdelemről elmondunk, és ahogyan a brit felsőház képviselője is elmondta egy olyan vállalatról, ahol egyáltalán nem volt nő a vezetőségben, ez nevetséges, ugyanis az állampolgárok most már ezt hibaként tekintik. Tehát hibásnak tartják ezt az álláspontot, és vegyük figyelembe, sőt érjük el azt, hogy az állampolgárok úgy tekintsenek ezekre a vállalatokra, negatívan tekintsenek rájuk, hogyha nem tartják be a javaslat követelményeit. Az emberi jogok képviselete, érvényesítése Európában példaértékű, és példaértékűnek kell lennie az egyenlőséghez való jog képviseletének, én magam egyetértek egyébként, hogy nem szabad kvótával biztosítani a 40%-ot, hanem teljes egyenlőséget kell biztosítani. Az egyenlőség szellemiségét. Egyéb esetben ezt nem tudjuk az Európa számára biztosítani. A példát viszont az egész világ felé mutathatjuk. Nyilvánvaló, hogy a nők emberi jogi helyzete sokkal rosszabb, mint a férfiaké. Minden esetre az egész világnak azt kell látnia, hogy Európában, az európai parlamenti kapcsolatokban a hozzáállásunk példaértékű, és meg kell ezt a csatát vívnunk, sőt meg kell nyernünk, mert ez nem európai küzdelem, hanem a világ felé küzdünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig meg fogom Hannibal asszonynak adni a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm én is a nemzeti parlamenti képviselőket, kollégákat, kolléginákat. Nagyon jó azt látni, hogy egyetértünk az elvek tekintetében, de hát elvekben nem és egyenlőség ügyében könnyű egyetérteni. Ami nehezebb, az az, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy gyakorlatban is megvalósuljon ez az esélyegyenlőség, hogy valóban ezt elérjük, ezt a magunk elé kitűzött célt jó és csalódásra okot adó hozzászólósokat is hallottunk ez idáig. Az önkéntes rendszerek nem mindig járnak elő eredménnyel. Az Egyesült Királyságban például a FUCI százas cégek fölgyűlőbizottságban 17 százalék a nők aránya, de mi 40-et akarunk, nem is 50 csak 40-et kérünk, ettől még fényévekre vagyunk. Akik nem értenek egyet a kvóták gondolatával, azoknak mondom, hogy ezt a jogszabályjavaslatot javaslatot körültekintően készítették el, éppen annak érdekében, hogy azon tagállamok, amelyekben működnek az önkéntes rendszerek, megtarthassák ezeket, hogyha egy bizonyos évre ezekkel az eszközökkel eh, el tudják érni a 40%-os arányt. Cornelissen asszony, aki a véleményt készíti az eh, Foglalkoztatási Bizottság nevében, rámutatott, hogy eh, például, hogyha 2017-ben az Egyesült Királyság önkéntes rendszer működőképesnek találtatik, akkor nem kell majd a kvótákat bevezetni. Ezért az Egyesült Királyságot, Svédországot és Magyarországot, eh, akik kvótállásnak tűnnek, illetve Jannak Kudakis asszonyt, eh, aki az egyszer frakciót képviseli, hogy, hogy eh, gondolják át a kvóta ügyében az álláspontjunkat, a jogi szakbizottság, ahol pótag vagyok, és a nő jogi bizottság is szeretné, hogyha ez működne, hiszen a végcél, amely a szemünk előtt kell, hogy lebegjen, az mégiscsak a nők megnövekedett aránya az FBIT tagság tekintetében. A cél szentesíti az eszközt, ezre gondoljanak. Még egyszer mondom, ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a már működő önkéntes rendszereket megtartsák az említett ötlet, hogy segítsük a nőket abban, hogy megfelelő képességekkel, képesítésekkel, tapasztalattal rendelkezzenek, hogy FBIT képesek legyenek, és ezen nők listát létrehozzuk, nyilvánosságra hozzuk, ez, ez kiváló ötlet. Azok a tagállamok, akik tudnak úgy gondolják, hogy tudnak jobb megoldást, ám legyen alkalmazzák azt, de azt hiszem, hogy a kvóták nélkül nem elérhető a nők tisztességes aránya. Köszönjük meg. Évlev do Köszönöm, most pedig Nibler asszony kapja meg a szót az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, hogy a nemzeti parlamentekből ilyen sok képviselő jött el ma, hogy erről a nagyon fintés, fontos kérdésről ezt még cseréljünk. Differenciált hozzáállás, megközelítést hallottunk a kérdésről, és az Európai Parlament szerepe többek között, hogy mindent megtegyünk annak érdekben, hogy a nők képviselete az irányító testületekben javuljon. A saját hazám mal kapcsolatosan szeretnék reflektálni arra, amit a Bundestag képviselőnője elmondott, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az SDP nagyon erőteljesen sikra szállt a kvóták mellett. Szeretnék csak említeni a 7 éves sikeres koalíciónkra, úgyhogy talán esetleg mi is tehetnénk valamit az ügyben, jó lehet ez a kvóta ügy prioritásként fogalmazódott meg. Itt most független a választások eredményétől szerintem idén ősszel kötelező érvényű előírások érvényesülnek Németországban is e tekintetben. A bizottság javaslatát én mérsékeltnek és célra törőnek tartom, amit mindenféleképpen támogathatunk. A jogi bizottság társ jelentéstevője már említette, hogy holnap lesz a szavazás a jogi alapról. Ezzel kapcsolatban vannak bizonyos aggájaim női politikusként, illetve a frakcióm nevében, ha jogászként megvizsgálom a javaslatot, akkor szerintem nem biztos, hogy pont így lehet értelmezni a 157 cikk 3-as szakaszát, minden esetre holnap lesz a szavazás, és gondolom, hogy mindenek ellenére a többséget megkapja ez, ha bár vannak jogi szempontból bizonyos kérdőjelek. Minden esetre örülök annak, hogy ez a vita intenzíven megvizsgálta azt is, hogy az egyes tagállamok hogyan viseltetnek ehhez a kérdéshez, és én, mint az egyik érdeket fél módosítókkal fogok majd él, élni. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Ehhez eh, mindenféleképpen az is hozzá tartozik a jogi alap kérdésével kapcsolatosan. A jogi szakbizottságban ez mindig is egy eh, kényes kérdésként merült fel. Itt eh, alapelvekről van szó. Az Európai Konventnek én tagja voltam, és nagyon fontos volt már akkor, hogy az ott kialakított alapelvek működőképesek legyenek. Amikor dönt, döntenünk kell a szubszidiaritással kapcsolatos érvek, amelyek egyébként is megoldódnak maguktól, ha kivárunk, mondjuk kb. ezer évet, vagy kb. annyit. Tehát, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a az állásfoglalások sem mindig objektívek, ami a jogal, jogi alapot illeti. Szerintem a jelenleg kiválasztott jogi alap megfelelő, és a szubszidiaritás felvetése bizonyos problémákat jelent. A kvóták nem az elsőként kiválasztott eszköz, tehát nem úgy történt, hogy egyik nap felébredtünk, és azt mondtuk, hogy akkor most itt kvótákkal szabályozzuk ezt a dolgot. Éppen ellenkezőleg itt hosszabb idei, időt adunk a tagállamoknak, hogy a legkülönbözőbb területeken bizonyos elveket érvényesítsenek, valósítsanak meg. Egy másik joganyagra utalnék például ahol az ipar vagy a vállalatok önkéntes fellépése nem eredményezte a kitűzött célok elérését. Egyes tagállamokban például, hogyha az igazgató tanácsban a nők képviseletét akarjuk emelni, akkor ezt lehet, hogy csak százalékok előírásával lehet elérni. Egyéb tapasztalatok is vannak. A szubszidiaritásnak véleményem szerint nem lenne, mint perdöntő érnek szerepe, és nem söpörhetünk be mindent a szubszidiaritás alá, amit egyébként nem szabályozható európai szinten. Ami az európai szerződést illeti, úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a kvóták egy döntő előrelépést jelenthetnek. Tehát ha az eddigiek nem váltak be, akkor valahogy tovább kell lépnünk. Ez teljesen egyértelmű. Számos más esetben is megtörtént már, hogy vártunk, vártunk az önszabályozásra, amikor is egy ponton túl már be kellett avatkozni. Tehát a kérdés, hogy most várunk, vagy pedig egy az Európai Parlament egy kezdeményezést tesz le az asztalra. Szerintem abban egyetértünk, hogy a vezető testületekben a nők részvétele egy pozitív hatást válthat ki. Ugyanis ezek egyelőre csak szinte férfi klub, kizárólag férfi klubként működnek, amit sem gazdaságilag nem lehet megindokolni. Éppen ezért érdekes lehet megvizsgálni, hogy hogyan lépjünk tovább. Éppen ezért nagyon örülök a vitának a nemzeti parlamenti képviselőkkel, ugyanis az eddig elhangzott tapasztalatok alapján tovább vihetjük ezt a vitát a nemzeti kontextusokban is a szubszidiaritás természetesen tiszteletben tartva, ez a javaslatban is szerepel, és szerintem jobb lenne, hogyha a mostani jogalkotási ciklus végéig a nő politikában együttesen tovább tudnánk lépni, és mindenkit kérek, akik a szubszidiaritás abba vetik minden hitüket, hogy esetleg a nem feltétlen szubszidiaritás alapú kezdeményezéseket is támogassák. Köszönöm szépen. Voda. Köszönöm szépen. Most pedig Luling asszonynak fogom megadni a szót, de kérem, hogy nagyon röviden szóljon, annak érdekében, hogy a társjelentéstevőknek is meg tudjam a végén adni a szót. Köszönöm, elnök asszony, elnézést kérek, eh, ha nem leszek igazán rövid. Mindenképpen itt az ideje, hogy a nők eh, gazdasági döntéshozatalban eh, nagyobb súlyt kapjanak, a döntéshozó szervekben, a cégek döntéshozó ügyviteli szervekben fontos, hogy valahogy szabályozzuk ezt európai szinten. Nők ezrei számíthatnak arra, hogy a tőzsdén jegyzett cégek felügyelőbizottságban vagy igazgató tanácsában helyet kapnak születeiben. Ugyanakkor a tagállamok között tagállamról tagállamra eltérő a helyzet, Németországban is sajátos, az én hazámban, Luxemburgban, Franciaországban is mások a szabályok. Óriási a különbségek, az eltérések, és nem tudom, hogy európai irányelv ilyen egyen megoldást ráerőszakolhat-e az eltérő rendszerekre. a jogalap tekintetében is problémásnak érzem a, a kérdést. hogy ezen jogalap alapján lehet -e csak a tőzsdén jegyzett cégekre kiterjedő hatállyal ilyen irányelvet e, elfogadni. Bár a parlamentben a többség támogatja a kvóta gondolatát, de szerintem a, a nők nagyobb képviseletének attól tartok, hogy ebben az esetben is visszafele sülhet el a dolog, legalábbis az elhangzottak alapján. Nem vagyok egyáltalán meggyőzve arról, hogy ez a legcélra vezetőbb. Hallottuk, hogy a üresed, megüresedett helyeket meg kell hirdetni nyilvánosan, hogy teljesen nyilvánosnak kell lenni az eljárásnak, mert betöltik az FBIT tagságot, hogy bárki benyújthassa a jelentkezését. Szerintem ez a legtöbb cég esetében túlságosan nagy elvárás. Az én aggájaim félelmeim kisé eltérnek az eddig haladtaktól. Attól tartok ugyanis, hogy mint túl gyakran előfordul, hogy túlságosan ambiciózus ajánlások ezek, és így nevetségessé teszi magát az Európai Parlament és az Unió, és pont azok malmára hajtjuk a vizet a tanácsban, akik eh, látni sem akarnak semmiféle hasonló szabályt, akik a nők jobb képviseletét ellenzik. Nagyon aggódom eh, amiatt, hogy figyelembe se veszik az álláspontunkat. Ez előfordult már korábban és amúgy hogy ezt eh, elnök asszony. Köszönöm, Kléva asszony, kérem röviden. I will be really short. I just feel... Nagyon röviden fogok szólni, szlovénül fogom folytatni. Danes pač imamo, se pogovarjamo res o konceptuálni razliki. Köszönöm szépen. Tehát egyfajta koncepcióbeli különbségről beszélünk azok között, akik a kötelező intézkedéseket támogatják, illetve azok között, akik az önkéntes intézkedéseket. Én hiszek a kvótákban, ugyanis úgy gondolom, hogy hasznosnak és nagyon eredményesnek bizonyultak. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak lehetnek a gazdaságban, a vállalatokban. Ezeken a kérdésekkel foglalkozom az Econ bizottságban, a gazdasági szakbizottságban, és ezt a nagyon fontos aspektus szeretném kiemelni, amiről talán még nem ejtettünk annyi szót. Vannak olyan tanulmányok, amelyek a kvóták alkalmazását vizsgálták a vállalatoknál, és azt mutatták, hogy nagyon hasznos, ha az igazgató tanácsban nők is vannak. Ugyanis az ilyen vállalatok működése, ahol a nők nagyobb létszámban vesznek részt a vezetőségben, nagyon jó eredményeket mutattak, és évről évre egyre jobbakat. Nagyon érdekes megnézni, hogy ha a vállalatokról esik szó, az embereknek nincs semmi gondjuk a kvótákkal. Nincs gondjuk azzal, hogy mondjuk a nők a magasabb pozíciókban, felső pozíciókban legyenek. Én magam személy szerint úgy gondolom, hogy nem megyünk eléggé messzire akár 50%-ra kellene törekednünk. Hát nem is értem, hogy miért ragadtunk le 40%-nál. Ha a parlamentben, ahol nyilvános vitát folytatunk erről a témáról, ha csökkentjük az ambícióinkat, akkor nem tudom, hogy sikerül-e áttörést elérnünk. Ennél sokkal többet kell tennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor, mielőtt megadom a szót a társjelentéstevőknek, szeretnék köszönetet mondani még egyszer azért, hogy eljöttek és részt vettek a nemzeti parlamentek részéről. Mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy gazdagítsák ezt a vitát, különböző szempontokat vetettek fel, ezért nagyon gyümölcsözőnek érzem a ma délelőtti munkánkat, és nagyon hasznos a társjelentéstevők számára is, akik nyilvánvalóan a következtetéseiket hamarosan le is vonják és beterjesztik elénk. Az ütemterv a jelentésre vonatkozóan a következő. Most lesz egy első vizsgálat június, július hónapban, tehát július 8-9-10. ülésünkön ezután modosítókat lehet beterjeszteni augusztus 29-ig déli 12 óráig. Szeptember 18-án tárgyaljuk meg a módosításokat, és október 14-én lesz a szakbizottsági szavazás. Ezt elmondva, egy kis türelmet kérek a tolmácsoktól, akik munkáját nagyra értékeljük, nagyon hasznos volt a munkájuk számunkra, ugyanis hozzásegítettek ahhoz, hogy megértsük egymást. Kraca asszonynak fogom megadni a szót, és őt is arra kérem, hogy nagyon röviden beszéljen. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is szeretném kinyilvánítani, hogy mennyire elégedett voltam ezzel a vitával. Férfiak és nők is részre vettek ebben a nemzeti parlamentek képviselői, de az Európai Parlamentnek is köszönöm, hogy ennek az irányelvnek az alapvető fontosságú elemeit bemutatta. Köszönetet szeretnék mondani az ír és a elkövetkező litván elnökségnek. Remélem, hogy hasznos lesz majd a közös munka. A tanácsadó bizottságoknak, a régiók bizottságának, az EGSB-nek is szeretnék köszönetet mondani, hogy odafigyelnek erre a dossziéra, és köszönöm véleményüket. Következtetésképpen szerintem mindannyian egyetérthetünk azzal, hogy a közvéleményben is, illetve a különböző frakciókban is némi hezitálás tapasztalható az irányelvvel kapcsolatban, annak céljával kapcsolatban, illetve hogy milyen módszert alkalmaz. Szerintem a mai vita talán egyes nem ért, egyértelmű elemeket tud tisztázni azok számára, akiknek még vannak kétségeik. Például az az érvelés, hogy a különböző európai országokban nem azonosak a társaságokra vonatkozó szabályozások. Nos, az irányelv nem avatkozik bele a társasági törvényekbe. Ugyanis csupán azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyek rendelkeznek nem ügyvezető igazgatói tanácssal. Úgyhogy véleményem szerint ez nem jelenthet problémát. Ami pedig a szubszidiaritás és az arányosság elvét illeti, úgy gondolom, hogy ezek olyan elemek, amelyeket az irányelv szintén nem érint. És szeretném, hogy a kollégák ezt nem felejtenék el, amikor ezt a nemzeti parlamentben is megtárgyalják. Szeretnék arra is rámutatni, hogy a 40% nem kötelező cél, hanem ez a minimum. Nagyon örülnék, hogyha az országoknak sikerülne 50%-ot elérniük. A 40% egy minimumot jelent mindkét nem számára. Találtunk ugyanis olyan igazgató tanácsokat is, ahol több nő volt, mint férfi. Ott pedig a férfiaknak az arányát kell kiigazítani. Tehát legalább 40%-os képviseletet kell biztosítani mindkét nem számára. Tudom, hogy kevés az időm, úgyhogy igyekszem rövidre fogni. Ez az európai erőfeszítés, ami arra vonatkozik, hogy az egységes belső piacot és annak működését megerősítsük illetve hogy támogassuk azokat az országokat, illetve egy kicsit megbögdössük azokat az országokat, amelyek ezzel még nem foglalkoztak, nem érinti azokat az országokat, akik úgy hiszik, hogy ezeket a célokat a már elfogadott intézkedésekkel meg tudják valósítani. Tehát igaz ez olyan országokra, amelyek nagyon büszkék az intézkedéseikre, mint például Svédország. Ha meg vannak róla győződve, hogy saját intézkedéseikkel el tudják érni ezeket a célokat, amelyeket ők maguk jóvá hagytak és jogosnak tekintenek, az irányelv őket egyáltalán nem fogja érinteni. Ugyanis végezetül az önszabályozást próbálja érvényesíteni, tehát az országoknak adjuk meg a lehetőséget arra, hogy a rendelkezéseik alapján elérjék céljaikat. Köszönöm szépen, most pedig a másik társjelentéstevőnek, Regner asszonynak adom meg a szót. Ami a rövidséget illeti, csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz, köszönetet mondani neki, a többi képviselőnek pedig szeretném megköszönni a hozzászólását. Itt tartalmilag végül is a jogalkotás a sötétben kíván fényt felvillantani. Szeretnénk, hogyha a szabály átlátható lenne, és itt nem az arany szoknyáról, hanem az arany nadrágról van szó, Olaszországban különböző elemzések azt mutatják, hogy az ilyen célkitűzések révén az igazgató tanácsok színvonala lényegesen emelkedett. Pusztán azért, mert a kritériumok átláthatóvá váltak, és ez a vállalatokat is sikeresebbé tette. Nibler asszony ami a jogi alapot illeti, itt a legcsekélyebb problémánk sem lenne, hogyha ez a szabályozás a vállalat vezetésre is kiterjedne, az igazgató tanácsokra is kiterjedne. És szeretnék végezetül, mint ahogy a bevezetőben is mondtam, meghívnám önöket eh, egy eh, büfé ebédre, egy szendvics ebédre, hogy eh, ott informálisan is folytathassuk az eszmecserét, és köszönöm szépen az igen gazdag hozzászólásokat, érveket, és úgy gondolom, hogy itt a parlament komoly egységet mutat, és köszönöm a tolmácsoknak is a türelmét.